Slatta, a webben, az interneten közvetítik ma az ülést. 16 nyelven áll rendelkezésre a tolmácsolás. És van itt egy kiigazítás. A elnökségi főigazgatóság jelezte, hogy az 1308 per 2003-as közös piaci rendtartási anyagban van egy technikai hiba a módosítást, a kiigazítást, helyesbítést kiosztották az ülés dokumentumaival együtt. A 141 2-es bekezdésben az izoglukóz kifejezést tévesen tették bele a szövegbe, ezt ki kell húzni, hiszen felesleges kötelezettségeket hoz létre az ágazat szerepvállalói számára, de mivel ezt a módosítást minden nyelvi változatba át kell vinni, a plenáris jóváhagyásra is szükség van, hogyha a bizottság ezzel egyetért, akkor a következő Strasburgi plenárison történik meg ez a helyesbítés, van észrevétele, nincs, akkor így járunk el további fontos bejelenteni valói az elnöknek. Mindenkit azt kérem, hogy jöjjenek el arra a búcsú ö, fogadásra, amit az ülés után tartunk, egy fontos parlamenti ciklus lezárásaként. 18 óra 30-kor lesz itt a kiáratnál ez a fogadás. Ö, negyedik bejelenteni való jelentéssel kapcsolatos, méghozzá az ellenőrzési költségekre vonatkozik. Lilo jelentés, ugye a mezőgazdaságra vonatkozóan az ellenőrzésekről külön rendelkezést fogadtunk el. A mi módosítónkat elvetette a Környezetvédelmi Szakbizottság. Úgyhogy Megpróbálunk most aláírásokat gyűjteni, és ezt a módosítót újra benyújtani a plenárisra. Csak a plenárisra lehet benyújtani, ugye mézes madzak technikáról van itt szó, nem lehet már módosítani. Hogyha egyetértenek, akkor kérem, hogy mindenki írja alá ezt a az indítványt, mert fontos, hogy a mezőgazdaságot kivegyük ebből a szabályozásból, mint tudják, a feltételrendszer alapján úgyis fizetni kell. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves Paolo, tehát pontosan ez az a pont, amiről most beszéltél, ezt még szeretném a plénum előtt is megbeszélni, és támogatni szeretném, és az én frakciómban is igyekezni fogok minél több aláírást szerezni, hogyha jóval több mint 40-et, akkor annál jobb, mert hiszen akkor remélem, hogy sok sokan fogják támogatni, és fogom kérni a többi frakciót is, hogy aláírással támogassanak minket, hogy erős mandátummal tudjuk ezt a témát bevinni a plénum elé. Köszönöm szépen, uh, Albert. Luis Kapulás még nem érkezett meg. A szocialista frakcióban beszéltünk, erről tudom, hogy ő támogatja. Brita, tessék. Én uh, majd még kiderítem, hogy a kollégáim hogyan állnak hozzá, és hogy én azt gondolom, hogy sokan fogják ezt támogatni, én azt gondolom, hogy sokan lesznek, akik uh, ez, ebben az ügyben hozzá fognak járulni. Köszönöm. Köszönöm, Brita. Folytassuk akkor. Elnök mikrofonja most nincs bekapcsolva. Elnézést, most már be van. Harmadik pont, tehát észmecsere az afrikai sertéspestisről és az uniós sertéshús orosz embargójáról. az európai sertéshús szektor vitájával kezdjük. A válság azzal indult, hogy több afrikai is esetet fedeztek fel Litván és Lengyel sertéstelepeken, gyorsan reagáltak ezekre. Oroszország pedig a reagált, hogy az összes EU-val származó sertéshús behozatat megtiltotta, ami ugye súlyos zavarokkal járt az EU piacaira nézve. Itt van most velünk a főigazgató úr, Mikó úr, a Szankó főigazgatóság részéről, Ladislav Mikó úr, aki majd ismerteti jelenlegi helyzetet, illetve elmondja, hogy milyen intézkedéseket eh, terveznek. Szikierszki úrnak fogom az alelnöknek először megadni a szót, eh, hogy a vitát eh, bevezesse. Alelnök úr, tehát megadom neked a szót először, aztán lehet jelentkezni hozzászólásra, és megadom Mikó főigazgató úrnak a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Elnök úr, először is köszönöm azt a lehetőséget, hogy a bizottságunkban vitát tarthatunk erről a fontos témáról. Ahogy említette, január végén, ez év január végén, miután két eset fordult elő az afrikai sert és pestisnek Litvániában, az Orosz Föderáció betiltotta a sertéshús importját az egész EU-ból. Később még két más eset fordult elő, mégpedig Lengyelországban, vaddisznó esetében a belorusz határ mellett úgy tűnik, hogy ott volt a betegség góca. Litvánia és Lengyelország pedig azonnal restriktív intézkedéseket vezetett be azért, hogy a vírus továbbterjedését megakasztályozza. A állategészségügyi világszervezet szabályai szerint, és közben új eseteket fedeztek fel. Az afrikai sertés pest is egyébként az emberi egészséget vagy életet nem veszélyezteti. Nagyon sok tagállam Moszkvával külön kezdett tárgyalni, és én ezzel nem, egyet, nem értek egyet, nem vették figyelembe az, hogy az EU-nak együtt kellene fellépnie és ezen megsértették a közös piaci intézkedéseket és az Európai Bizottság szabályait. Emlékezni kell arra, hogy a tárgyalások egy ilyen erős partnerrel, mint Oroszország, ezen tárgyalások esetében az EU-nak egységesnek kell maradnia. Ez két hónappal ezelőtt kezdődött, és még mindig nem látjuk a reményt arra, hogy megállapodás szülessen Ugyanakkor EU sertéshús exportőrjei több millió eurót veszítenek hetente. Minden további nap azt jelenti, hogy az embargók következtében a válság mélyül. A kereskedők és a tenyésztők a csőd szélén állnak, nagyon sok helyen megszűnek munkahelyek az embargó következtében egyúttal a hús ára is jelentősen csökkent. Április másodikán, vagyis a múlt hét végén a föderatív állategészségügyi intézet értesített bennünket arról, hogy mától Oroszország kiterjeszti az embargot nem csak Lengyelországra és Litvániára, és nem csak az élő sertésre, hanem a feldolgozott sertéshúsra és Ez az orosz döntés ma lép életbe, tehát a feldolgozott sertéshús termékeket sem veszik át Lengyelországból és Litvániából Oroszország felé meghallgatjuk az Európai Bizottság magyarázatát, és szeretném megkérni a bizottságot, hogy további lépéseket tegyen azért, hogy ezek a diszkriminatív lépések megszűnjenek. Főként a Lengyelország és Litvánia irányában tett lépésekre gondolok. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Szikerszki alelnök úr. Most elkezdjük a vitát. Három kollega kér szót, Vácsakovszki Jeger és eh, Jémesz. Vácsakovszki alelnök úré a szó. Dziękuję bardzo, mm, e, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen. Az igaz, hogy mától a sertés hús teljes embargóját vezették be Lengyelország ellen az Orosz Föderáció hatóságai. A kérdés az, hogy az EU közös piace, vagy nem. Mert ha az Orosz Föderáció megoszthatja a mi közös piacunkat, a sertésút esetében, és kiválaszt néhány országot sertésús import szempontjából, akkor ez azt jelenti, hogy az EU-ban egyáltalán nincs közös piac, hanem 28 külön piac együttesével állunk szembe. Éppen ezért sürgetjük az Európai Bizottságot, hogy gyorsan lépjen fel. Nem engedhetjük meg azt, hogy a közös piacunk részeire hulljon szét, és mint ahogy már hallottuk, néhány EU ország eh, megpróbálja kihasználni ezt a helyzetet, és eh, ebből pénzt nyerni. És eh, haragszunk az Európai Bizottságra és néhány tagállamra, azokra, amelyek úgy lépnek, hogy mindez a szolidaritás elveinek nem felel meg az a paradox helyzet állt elő, hogy az afrikai sertéspest is kirobbanását először Oroszországban észlelték. Ez a betegség Oroszországból indult és terjed más országokra át. És Lengyelországban csak két esetet fedeztek fel, mégpedig a vaddisznó esetében, nem pedig a házi sertés esetében. Arra gyanakszunk, hogy Oroszország büntetni akarja Lengyelországot, mégpedig azért, ahogy Lengyelország fellépett a krími válság idején. Ennyit szerettem volna mondani, ami az én véleményemet illeti, ahogy én látom a helyzetet. De van egy kérdésem. Az Európai Bizottság előirányzott-e valamilyen kompenzációt azon gazdák számára, akik a védett zónán kívül tevékenykednek vannak gazdák a védett zónákban, de most az összes gazda viseli ennek következményét, mert gyorsan csökkent a sertéshús ára. A bizottság akar-e valamit tenni? Azt is szeretném megtudni, hogy a lengyel kormány kérelmezte már ezt a kártét megközelítést egész eh, Lengyelország számára, és a bizottság elfogadja-e Lengyelország ezen kérését. Tehát volt-e kártérítési kérelem azon gazdák számára, akiket súlyosan érint az átcsökkentés, és ezt elfogadták-e vagy nem. Köszönöm, Vacsekoszki. Alelnök úr, Elizabeth Jéger kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és én szeretném kihasználni ezt a lehetőséget arra, hogy az állategészségügyi, állatjárványügyi stratégiánkról beszéljünk, amiről jövő héten fogunk egyeztetni Strasbourgban. És eh, szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy szolidárisnak kell lennünk Európai Unióként, mint a közös piac része azzal, aki érintett ebben a dologban, és én is feltenném a kérdést a bizottságnak, hogy milyen módon kívánja támogatni a gazdákat, tehát az érintett területen belül, illetve kívül is érdekelne ez, és szeretném kihangsúlyozni azt, hogy ez egy nagyon komoly téma, amit minnyájunknak fontos helyen kell kezelnünk, hiszen minnyájunkat érinthet, és éppen ezért minnyáján szolidárisnak kell lennünk, hiszen ezt el is várjuk majd, és mindig vannak kollégák, akik módosító indítványt szeretnének leszavazni a járvány, állatjárványügyi területen, és azt gondolják, hogy saját magukat tudják majd megvédeni egy bizonyos program kialakításával. Én azt gondolom, hogy ennek tükrében is hagyjuk azt a módosító indítványt benne a dossziéban, hogy egyes tagállamnak is lehet az a hatalma, hogy nyilván megteheti azt, hogy megvédje magát, hogy saját stratégiát alakítson ki, és éppen ezért azt kérném, hogy ezt a módosító indítványt, tehát akik ezt lekívánják szavazni, kérem azokat a kollégákat, hogy vállaljuk a felelősségünket, és ne szavazzuk le ezt a módosító indítványt. Köszönöm. E Köszönöm, Britta, majd Kalinowski képviselő. Köszönöm szépen időközben az orosz kereskedelmi politikában újra és újra felbukkan ez a probléma. Először a szarvasmarha bacillusa kapcsolatban hatalmas károkat okozott, mert hiszen ekkor az oroszok lezárták az összes szarvasmarha tenyésztéssel kapcsolatos terméket, a szarvasmarha hússal kapcsolatos termékekkel kapcsolatban a határaikat, és gyakorlatilag azért el kell gondolkoznunk azon, hogy, hogyan lehet azt, hogy mi a kereskedelempolitikát és a külpolitikát tisztán elválasztjuk egymástól itt az EU-ban. Hogyan kezeli ezt a két külön-külön területet a bizottság, hiszen ez két-két különböző reszolt, amiről itt beszélünk. Tehát sikerül azt elérni, hogy ez a két reszolt egy kicsit szorosabban együttműködik, ami az orosz külpolitikát és kereskedelempolitikát illeti, vagy még ezt nem sikerült? Köszönöm. Grazie Britta Reimers, Kalinowski e poi... Köszönöm szépen, Vita, Kalinowski és Desz. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy körülbelül egy héttel ezelőtt történt, hogy az orosz állategészségügyi hatóságok felvették a kapcsolatot az Európai Bizottsággal, és azt kérték tőlük, hogy adjanak át nekik egy növénylistát, mi szerint lengyelországi és lengyelországi sertéshúst használnak fel Oroszország az ilyen feldolgozó központokra is kiterjeszteni az embargót. Kérdés az Európai Bizottsághoz, mit fognak kezdeni? Tudom, hogy a, az Európai Bizottság a VTO-nál panaszsal fog élni, de mi a helyzet az oroszokkal? Hogyha az ő várakozásaiknak eleget tesz az Európai Bizottság, az azt jelenti, hogy Oroszország elérte politikai célját, és éket ver a tagállamok közé. Ezt nem engedhetjük meg nekik politikai normákat erőltetne rá az Európai Unióra a regionalizálás szempontjából az afrikai sertéspest is kapcsolatosan. Mert említettük ma, hogy a az állat WHO szárazföldi szabályozása esetében 15 napos lappangási idővel kell számolni. Mivel nincsen sem Lengyelországban, sem Litvániában új eset, ezt figyelembe kell venni. A közelmúltig Oroszország a normákat be is tartotta, és március 12-én egy levélben is beszámolt arról, hogy a feldolgozott húst be lehet hozni kivéve az érintett övezetet. Kérdésem, mit fog most tenni az Európai Bizottság, hogyan fog reagálni az orroszok kérdésére, kérdésére, kompenzációra vonatkozó kérdés pedig már feltette a kollega. Köszönöm szépen, Kalinowski úr, Albert Desk, aztán Unicek kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, Paulo és nekem továbbra is az a véleményem, hogy ügyelnünk kell arra, hogy Európában szolidárisak maradjunk egymással. Tudom a szektorból azt, hogy a szankciók önkényesek néhol. Például Németország más országokkal szemben föderális állam 16 tartományjal, és Szikirszki kolléga. Már Németországban is átéltük azt, hogy néhány tartomány egyszerűen lezárásra került a tej szektor tejtermékekkel kapcsolatban, többiek meg nem. Az orosz szektor lezárt olyan tejüzemeket kell szemben a piacát, akik egyébként rendelkeztek szertifikátokkal, minőségi bizonyítványokkal ezekre nézve. De lenne egy másik kérdésem a bizottsággal szemben. Nem tudjuk, hogy az ukrajnai helyzet hova fog még továbbfejlődni, és nem tudjuk, hogy Oroszország mit fog tenni, hogyha további katonai lépéseket tesz, akkor az EU és a nyugat további bolykott lépésekkel fogja megfenyegetni. És megkérdezném, hogy van-e arra nézve stratégia, hogy európai irányból bolykottáljuk Oroszországot, tehát hogy nem exportálunk többet bizonyos dolgokat Oroszországba. Szeretném megtudni azt, hogy vannak-e erre nézve már megfontolások, ugyanis hogyha vannak európai szinten már olyan megfontolások, elképzelések, akkor viszont tudnunk kell azt, hogy hogyha európai oldalról történik egy ilyen bolygót, akkor hogyan kívánunk a gazdákkal szemben eljárni ebben az esetben. Köszönöm. Albert Olenicek, Köszönöm Albert, Polenicek kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Hasonló a kérdésem, a szolidaritásra vonatkozik, és a bizottsághoz irányul, van-e adatuk az Oroszországba irányuló sertés, illetve feldolgozó sertés hús exportra vonatkozóan Lengyelországot és Litvániát leszámítva tehát van olyan adat, mi szerint továbbra is exportálnak más tagállamok, vagy pedig tényleg az embargót most már az egész EU-ra kiterjesztették. Az Európai Bizottság monitorozza az Orosz Föderáción belül az, azzal kapcsolatban, hogy milyen húst tárolnak, készleteznek az oroszok, illetve mennyit. Mit fog tenni Oroszország, hogyha csökkennek a húskészletek? hogyan fogják feltölteni, és miből ezeket. És ugye tudjuk azt, hogy Oroszország ilyen esetekben a járványvédelem és állat egészségügy védelem és egy különböző politikai megfontolások is szerepet játszanak. Oroszország eléggé spontán módon reagál, és azt gondolom, hogy nem kielégítő reagálnak erre a, a bizottság részéről. Tehát a kérdésem az, hogy hogyan realizáljuk a Oroszországgal szemben az egységes közös agrárpiacunkat, és hogyan reagál arra a bizottság, hogy egyes tagállamok a többieknek a, az oldal vízén próbál egy kicsit hasznot húzni ebből a Oroszországnak a viselkedéséből. Tehát szeretném tudni, hogy azért eléggé sok tapasztalatot szerezhettek már Oroszországgal. Tehát kérdezném azt, hogyha a bizottság erre az első kérdése igen tud mondani, tehát érzi azt, hogy a másoknak az oldal vízén valakik megpróbálják a pozícióikat erősíteni mások kárára, akkor hogyan próbál a bizottság ezzel kapcsolatban eljárni. Tehát próbál beszélni azokkal az államokkal, mert hiszen a következő válság már úgyis a előttünk áll. Tehát nyilván elő fog ilyen fordulni, és ilyenkor teljesen ki leszünk szolgáltatva olyankor, hogyha nem tudjuk megvédeni a közös piacunkat Oroszország külpolitikai érdekeivel szemben. És természetesen nyilván kell, hogy legyenek érdekek, amelyekkel tisztában kell lenni, de azért nyilván kiegyensúlyozottnak és konzisztensnek kell lenni ennek a hozzáállásnak. Köszönöm. E Köszönöm szépen, Péter. Most pedig Mikó úrnak, az igazgatónak adom meg a szót, hogy válaszoljon a kérdéseinkre. Kérem, ismertesse az embargóval kapcsolatos helyzetet. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, megpróbálok némi magyarázatot szolgálni a helyzetet illetően és a kérdéseikre is válaszolni. Mindenek előtt hadd mondjam el, hogy a bizottság nagyon szoros kapcsolatban van az orosz féllel, már a kezetektől fogva, sőt, még annál korábban is kapcsolatba léptünk. Az afrikai sertéspest is Grúziában több évvel ezelőtt tört ki, és aztán az Orosz Föderáción, Fehér Oroszországon keresztül jutott el az Európai Unióig, és hangsúlyoztuk, hogy nagyon fontos, hogy az Orosz Föderáció és Fehér Oroszország területén történjenek intézkedések, szakértői és pénzügyi segítséget is felajánlottunk a helyzet kordában tartására. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az illetékesek az Orosz Föderáció, illetve Fehér Oroszország részéről nem tudták megállítani az afrikai sertéspestis járványt. Hogy érzékeltessem, hogy mennyire más a helyzet Európában, mint ezekben az érintett országokban, több mint ezer helyen tört ki a betegség. Az elmúlt években erre van bizonyítékunk Oroszországban és Fehér-Oroszországban. Most ehhez képest négy vadkan betegedett meg a litván-orosz határon január-februárban nagyon intenzív kapcsolatban maradtunk műszaki szakértői szinten és minden más szinten is, egészen a főbiztos szintjeig, illetve az orosz miniszter szintjeig. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy már itt elmondták, az orosz fél megközelítése nem volt túl konstruktív. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy milyen export érdekekről van itt szó, és meg is hozzuk a szükséges intézkedéseket. Mint tudják, Szóval nemzetközi normák alapján kell az intézkedéseket meghozni, és úgy gondoljuk, hogy aránytalanság van pillanatnyilag, mert nem támogatják a meghozott intézkedéseket. A az oroszok egészen furcsa kifejezéseket használnak, nem mondják, hogy hivatalos tiltás ez, hanem a tanúsítványokkal, a dokumentumokkal van problémájuk, úgyhogy semmilyen szállítmányt nem tudnak befogadni. Már említésre került itt, hogy hogyan reagáltunk, ugye a regionalizációs kísérletekre, a nemzetközileg elfogadott mechanizmusokat javasoltuk használni, és az oroszok által nem fogadott tanúsítványokkal kapcsolatban válaszoltunk minden újabb és újabb információkérésre. Természetesen minden információt megadtunk, tekintettünk ebben az esetben, és Időnként felvetődik a kérdés, hogy valójában nem arról van-e szó, hogy torzítani akarják az európai piacot, hanem adott esetben nem is a sertés pestissel foglalkoznának az oroszok, hát az ilyen információt nem továbbítjuk természetesen nekik. Most azt is megemlíteném, hogy a vaddisznokat valószínűleg Fehér oroszatok területéről hát tették át az EU területére, vagy üldözték át, mert nagyon sokat kilőttek belőlük Fehérországban. Azok, akik vadászok, tudják, hogy milyen intelligens a vaddisznó, tudják, hogy hol nem folyik vadászat, és oda menekülnek. Valószínűleg az orosz, valószínűleg így kerültek át tehát az EU területére, az oroszok pedig azt mondják, hogy a mi hibánk volt ez. Mint említettem, további eseteket azóta nem tapasztaltunk, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy az európai megközelítés, ami a standard megközelítés hatékony ebben az esetben is. Majd Na most mivel az oroszok folyamatosan elutasítják, hogy újra gondolják a tiltást, és a többlet intézkedéseik nehezen érthetők. Például most azt halljuk tőlük, hogy a meglévő intézkedéseken kívül a lengyel területen átszállítani sem lehet majd sertést, nem egészen értjük ezt, hiszen a lengyel területen keresztül nem folyik semmilyen átszállítás, ezt a bejelentést még értelmezni sem tudjuk. Minden esetre valószínűleg politikailag motivált, nem igazán releváns intézkedésekről van szó. Ezért aztán minden lehetséges diplomáciai utat felhasználtunk, és úgy döntöttünk, hogy a VTO vitarendezési mechanizmusát alkalmazzuk, ott panaszt teszünk, első lépés ugye a konzultációs kérés, korai figyelmeztetést ma elküldtük az orosz partnereknek, a hivatalos bejelentésre holnap kerül majd sor valószínűleg. Természetesen vizsgáljuk azt is, hogy milyen hatása van mindennek a mi piacainkra. Szeretnénk megnyugtatni az európai termelőket, hogy érdekeiket megvédjük a többi kereskedelmi partnerrel szemben is, hiszen ennek kihatása van a harmadik országokkal való kapcsolatainkra is felvetődik a kérdés, ugye, hogy valamilyen módon nem akarjuk -e kártalanítani a termelőket. Nos, a finanszírozással kapcsolatban hadd mondjam el, hogy két és fél millió eurót fordítottunk Észtország, Lettország, Litván és Lengyelország társfinanszírozására az idén további egy milliót, ugye járművek megtisztítása, fertőtlenítése, lakosság érzékenyítése, illetve korai leülések tehát mindez magával a járványjal kapcsolatos. Természetesen tekintettel kellett lennünk a kártalanításra is, és az Agri főigazgatóságtól azt az információt kaptuk, hogy támogatást nyújtanak Lengyelországnak 35,7 euró mértékben kilogrammonként, állatonként 200 kilóig, és összesen 20 ezer tonnáig. A korlátozások kezdete óta ezek az intézkedések érvényben vannak február 26-ától. Hasonló intézkedéseket lehet, hogy is tanunk kell Litvániával kapcsolatosan. Még folyik az egyeztetés a pontos mennyiségről, de valószínű, hogy hasonló támogatásban részesülnek majd a litván termelők, illetve gazdák is. Na most, ami Na most, amikor a tagállamokkal egyeztetünk a szolidaritásról, én mindenki biztosíthatok róla, hogy az Európai Bizottság teljesen tisztában van a kétoldalú kapcsolatokkal, amelyeket a tagállamok az Orosz Föderációval fenntartanak, és a főosztályvezetőket tájékoztattuk az orosz esetről, illetve a WTO panaszeljárásról is az a helyzet, hogy nem kellene semmilyen bilaterális kapcsolatfelvételre sort keríteni, a véleményünk szerint akkor sem, hogyha csábító ez a tagállamok számára hosszú távon, ez teljesen alása az EU-nak az egyeztetett fellépését és a tagállamok érdekeit is, és ugyanakkor semmilyen megoldást nem fog eredményezni. El kell, hogy mondjam, hogy a múlt héten Kaunasban, Litvániában az agrobalti kiállításon voltam, és ott a litván, illetve lengyel képviselőket megkérdeztem, ugyanis ők azt állították, hogy az oroszok megpróbálták őket kivenni az EU megközelítésből, de kiderült, hogy ez csak szóbeszéd. beszéd az Európai Unió egységes fellépésének megtörésére törekednek az oroszok, úgyhogy nagyon nagyra értékelem, hogyha egyetértenek velem, hogy a közös fellépés nagyon fontos az első VTO panaszeljárás ez, és nagyon bízunk benne, hogy észszerű időn belül meg is hozza a megoldást. Kérdés tettek fel azzal kapcsolatban is, hogy mi lesz, hogyha a politikai helyzet tovább változik Ukrajna kapcsán. Nagyon nehéz eh, megválaszolnom, hogy eh, milyen mértékben függnek össze ezek a fejlemények. Minden rendelkezésünkre álló eszközt eh, ki fogunk használni, a e, kereskedelmi korlátozások felszámoltatása érdekében, és tájékoztatunk mindenkit természetesen. Köszönöm. Direttore. Köszönjük Vladislav Mikó igazgató úrnak a főigazgatóságról ezeket a szavakat, és most pedig Szikerjeszki alelnöknek adom át a szót, de előtte Szikerjeszki úr, köszönöm kérdést tettem fel arról, hogy a gazdák kapnak-e kártérítést a, az érintett zónán kívül. Erre nem kaptam választ, hiszen erre arra lenne, azért lenne szükség, mert az árak csökkennek, és a másik kérdésem az volt, hogy a lengyel kormány beterjesztette erre irányuló kérést. Uh, thank you for that. Uh, actually... Köszönöm a kérdést ami a gazdáknak szánt kártérítést illeti a fertőzött területen kívül, ezt, erről még nem sikerült döntést hozni. Egyelőre csak az érintett területeknek szánt kártérítésről volt szó. Amennyire én tudom, az Agri Főigazgatóság beli kollégák erre vonatkozóan még nem hoztak döntést. És mi volt a kérdés második fele? Hogy Lengyelország kérte ezt a kártérítést, ezt a típusú kártérítést. Nem tudok arról, hogy hivatalos kérés, kérelem érkezett volna-e, csak annyit tudok, hogy konzultációk folynak, a minisztérium már megkérdezte, hogy van-e lehetőség erre. Köszönöm Szekerjeszki úrnak alelnökünknek átadom a szót a záró megjegyzések megtételére. Egészen röviden köszönöm a bizottságnak a választ. Úgy gondolom, hogy levonhatjuk a következtetéseket arra vonatkozóan, hogy ha ez a forgatókönyv megismétlődne, akkor hogyan lépjünk, hogyha ilyen mértékű, mértékben előfordul ez az eset, akkor hogyan lépjen az EU legmagasabb szinten. Nekünk vannak erre eljárásaink, és kemény intézkedéseket tudunk hozni, valamint már bevált taktikáink is vannak arra, hogy hogyan tudjuk támogatni a gazdákat. Hogyha ilyen nehéz esettel állunk szembe, mint most, akkor ki fog fizetni végső soron? Hát végül is a mi gazdáink azok, akik veszítenek ezen. Éppen ezért szükség van arra, hogy valamilyen szakpolitikát kidolgozunk arra, hogy támogassuk a gazdákat azért, hogy ne veszítsék el a megélhetésüket. Hiszen az árak nem csak Lengyelországban és Litvániában csökkentek, hanem az egész EU-ban. Lehet, hogy kevésbé erőteljesen, de csökkentek az árak, és készen kell állnunk arra, hogy mit is lépünk, ha hasonló helyzet áll elő a jövőben. Az eddigi tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a sertéspest is nyugat felé is terjedhet, és éppen ezért erre fel kell készülni. Köszönöm. Köszönöm. Akkor ezt záró megjegyzésnek vegyük. Köszönöm a Szankó főigazgatóságnak és Ladislav Mikó főigazgatónak az elmondottakat, és most pedig áttérünk a négyes pontra. Beszámoló az Agri küldöttség Bajorországi látogatásáról március 26-28 nagyon örülünk annak, hogy tájékoztatást kaphatunk a delegációnk bajorországi látogatásáról. Először is köszönöm Albert Desznek, aki megszervezte ezt a látogatást. Ez igen érdekes volt ez a program. Megismertük a régió különböző jellegzetességét, eh, a tej és a komló ágazatot, és eh, Először Nikolson úrnak adom át a szót, majd Dorfman úrnak, elvolt kollégánknak, aki a bizottságunkat képviselte a látogatás során, és a bajor miniszterrel, Helmut Brünnerrel is találkoztak. Először is átadom a szót Albert Desznek, néhány szót kérjük, hogy szóljon gyorsan a március 28 i látogatásról, és emlékeztetek arra, hogy Kedves kollégák, a négyes ponttól kezdve szavazni fogunk. Kérem, hogy a szavazókártyákat készítsék elő. Az Eranz Garcia jelentésről fogunk először szavazni, most pedig Desz kollégának adom meg a szót. Ja, vielen Dank, Herr... Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy ez az utolsó delegációs utazás a jelenlegi törvényhozási periódusba Bajorországba vezetett, és nagyon köszönöm a résztvevő kollégáknak is, köszönöm a frakcióknak és a szakbizottsági munkatársaknak is, és a tolmácsoknak is a részvételt és a munkájukat. Talán néhány e, számot Bajor országról. Miért van ilyen nyugtalanság itt, elnök úr, most? Tehát néhány számot Bajorországa kapcsolatban. A felülete a legnagyobb német tartomány, 3 millió hektárnál is nagyobb területe, 12,5 millió lakosa van, 1,5 millió hektár a gazdasági terület, és 1 millió az a legelők száma, és hatalmas nagy erdők is vannak hasonló mértékben, és nagyon érdekes volt ez az utazás, mert hiszen ez az én szülőföldem, és meglátogatuk a Machine Ring nevű intézményt, ami azt jelenti, hogy Bajorországban a gazdák összefognak, és gyakorlatilag véleményt cserélnek, és tapasztalatot cserélnek egyébként répce, répcét is termesztenek, és a répcét ott kis préselik, és hogyha hektáronként 4 tonnát aratnak, akkor gyakorlatilag ez 4 tonna nagyon értékes fehérje, dús takarmányt jelent, és 1,6 tonna olajat is nyernek ezáltal. A Bajor állam egyébként itt egy pilotprojektet hajt végre, ahol 200 traktor átépítésre kerül, technikailag egyszerű módon, de úgy, hogy a répcét, repcét tudják szállítani, és gyakorlatilag repceolajjal tankolják ezeket a traktorokat. Ami egyébként nagyon fontos ott a helyszínen, hogy saját energiájukat saját maguk állítják elő. Egyébként burgonyát is termesztenek, 74 gazda feldolgozza a burgonyát, és tehát a készterméket is ott meg lehet tőlük vásárolni, és üzemeket meglátogattunk több 80 tejelő tehénnel, öt lányuk van a családban, és minnyáján egyetemre járnak, de minnyáján szabad idejükben a gazdaságban segítenek, és az aratás az gyakorlatilag nem saját technikával történik. Este pedig a Bayerland cégtől elkísért bennünket valaki, aki el megmutatta, hogy a Bajor országban előállított tejnek 50%-át magáncégek dolgozzák föl Bajorországban. És majd ezt követően Felső Bajorországban látogattunk meg egy üzemet, ahol három fiatal gazda, akik egyébként testvérek, körülbelül 200 hektáron biogáz termelnek, és a kibocsátott hőt pedig arra használják föl, hogy nagy üvegházakban bio paradicsomot, bio uborkát termesztenek, és gyakorlatilag nagyon jól ki vannak biztosítva, ami az eladását illeti. Egyébként komló termesztést is megnéztünk Németországban, és ez egy nagyon nagyszerű dolog volt, hogy nemzeti eszközökkel lehet biokomló termeszteni. Nagyon érdekes volt az a rész, az az állomás, ahol új komló fajtákat tenyésztenek, mert termesztenek, mert nem használnak fel hozzá vegyszereket, hanem igyekeznek ellenállóbbá tenni a termesztés során a komlót. Majd meglátogatunk alsó Bajorországban egy sörfőzdét, ahol még sört is lehetett próbálni. Pénteken pedig mindenben voltunk a Bajor ö, tartományi parlamentben, ahol találkoztunk számos bajor kollégával is, nagyon érdekes eszmecserét folytattunk a bajor tartományi Földművelési miniszter is ott volt, majd Gerhard dal is találkoztunk, aki Münchenben lakik, és aki szintén találkozott velünk, és nagyon örült nekünk. Egy ilyen rövid áttekintés a delegációnk utazásáról. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki részt vett abban és segített abban, hogy ez az utazás így megszervezhetővé vált. Köszönöm. Grazie Albert, grazie. Gra- köszönöm Albert a beszámolót, és igen, érdekes volt mindez. Most pedig, kedves kollégák, egy pillanat, kedves kollégák, kérem a figyelmüket. Most az ötös pontra térünk rá. A mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedések. Anna úr kért eh, szót, de ez, nem ezzel a ponttal kapcsolatosan. Elnök úr, felhasználom az alkalmat arra, hogy köszönetet mondok az elmúlt öt évért. Tudom, hogy általában ellentétes véleményeket fejeztem ki a bizottság eh, véleményével. Liz az egyik gazdát szeretném bemutatni. Az édesanyja a reggeli émegés ellen gyógyszer szedett, és éppen ezért nem nőtt ki teljesen a két keze, de a lába is hiányzik, kompenzációt kapott, de ezek az áldozatok egyre idősebbek, és igen, megbecsültek a lakosság körében, viszont több támogatásra lenne szükségük a Grünenthal német cég gyártotta ezt a gyógyszert. Ők azt gondolják, hogy minden dőlük telhetőt megtettek, szerintem nem, és szerintem a Grünenhold és a német kormánynak többet kellene tennie. 30 cent évente minden német adófizető részéről ezt 50 centre kellene felemelni, és ezt az egész EU fizetni. Van egy írásos nyilatkozat 0011 Lizből a koktélparti során kint ezt az ívet körbe fogja adni, és kérem, hogy írják alá. Köszönöm, Ernyó kollega, ezt tudomásul veszük köszönjük szépen a megjegyzést. Most pedig, kedves kollégák, átérünk az ötös pontra, mezőgazdasági termékek belső harmadik piacokon történő promóciója megismertetése. Három trialógus volt, és a mi tárgyaló csoportunk is rá részt vett ezen a bizottsággal és a tanácsa való tárgyalásokon. Először is Erranz Garciának adom meg a szót, aki el fogja mondani számunkra, hogy a megállapodásnak melyek a legfontosabb pontjai. De szeretném elmondani, hogy egyetlen egy szavazás lesz elektronikus módon. Ami a helyettesítéseket illeti, remélem, hogy a titkárságnak ezt jelezték, és kérem, hogy figyeljenek oda, mert kontroll lesz. Eszteri a szó. Nagyon szívesen számolok be róla, hogy a tárgyalások, hosszas tárgyalások után sikerült elvi megállapodásra jutni az Európai Bizottsággal. Szerencsére a legfontosabb aspektusokról a korábbi zárt ülésen már beszámoltunk. Sikerült minden fontos mozzanatról megállapodni, ami a döntéshozók számára fontos volt, egyik képviselőcsoport sem jelezte ellenvetését a megállapodással kapcsolatban, úgyhogy szavazhatunk is róla rögtön. Elnök, köszönöm. Hát akkor, kedves képviselőtársaim, név szerinti elektronikus szavazást kértek. Szeretném tudni, hogy most itt félbeszakítják az elnököt. Jó, tehát mégsem kérik a név szerinti szavazást, illetve nem kell elektronikusan szavazni. Már megint félbeszakítják az elnököt. Tehát elnézést, akkor nem jól értettem, tehát elektronikus szavazás van, de nem név szerinti. Ki van mellette, ki van ellene, ki van ellene, elektronikusan szavazzunk credo che ci siano quelli. Sì, Un momento che dobbiamo verificare. Mm, no, c'est bien, c'est bon. bien? Ok, voto chiuso. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Akkor nagy többséggel mehetünk a plenárisra hogy lezáruljon ez a tárgyalási folyamat. Hernández Garcia asszonynak és mindenkinek, aki részt vett a tárgyalásokban, köszönetet mondok. Szerintem más. José Bozé kérte a szót. Na, szóval én úgy gondolom, hogy a szavazás után a termékek belső és EU-n kívüli promóciával kapcsolatban. Jó lenne, hogyha ennek a parlamentnek, a mezőgazdasági szakbizottsága és esetleg más képviselők is együtt egy levelet írnánk az Egyesült Államok kongresszusának, és elmondanánk nekik, hogy a eredeti termékeket továbbra is meg fogjuk védeni, az eredeti igazolást meg fogjuk védeni, és hogy nem értünk egyet az ő nemzetközi javaslatukkal. Fontos lenne az Európai Parlament ezben foglaljon állást, hogy az eredeti igazolást védjük meg. Tessék, Albert kérte a szót, tessék. Ja, ich möchte an das... Igen, köszönöm elnök úr, és szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Bové elmondott. Kedves kolléga, hát az Európai Parlament határozatára is utalhatunk, hiszen jól emlékszünk erre, 2010-ben az Európai Parlamentben úgy határoztunk, hogy a mi kérésünkre, saját kezdeményezésre, hogy az agrár importokat csak akkor engedélyezhetjük, hogyha az európai standardok, fogyasztói védelem, állatvédelem és szociális minimális standardokra vonatkozóan betartásra kerülnek, és 445 szavazattal fogadtuk el. Tehát erre kellene utalni, hiszen ez egy nagyon erőteljes mandátumnak jelent, és sokkal erősebb, mint hogyha csak egy levelet írunk az ügyben. Grazie Albert Vacsakoszki. Vacsakoszki kolléga. az Erenc Garcia jelentés mellett szavaztam, de nem működött a szavazógépen, mindesetre én igennel szavaztam. Köszönöm szépen ezt a pontosítást. Kedves kollégák, most térjünk át a hatodik napi rendi pontra, a felhatalmazáson alapuló rendelet, közös agrárpolitika keretében tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307 per 2013 per EU Európai Parlament és Tanácsi Rendelet kiegészítéséről és 10. mellékletének módosításáról. Az állásfoglalásra irányuló indítványt vitatjuk meg most közvetlen kifizetésekre vonatkozóan több módosítót is kaptunk politikai frakcióktól, illetve egyéni képviselőktől. Mielőtt szavaznánk, 87A cikk értelmében az ellensfoglalásban szerepelnie kell az ellenvetés indokolásának. Tehát, me, tehát szavazhatunk erről az ellensfoglalási indítványról. Legalább egy preambulum bekezdést el kell fogadnunk, hogyha ö, nem fogadunk el egyet se, akkor ö, nem kerülhet elfogadásra. Ha ez világos, akkor elektronikusan szavazzunk most. Kezdjük meg a szavazást. Allora, recital A, iniziamo dal primo, considerando A. A preambulum bekezdés, ki van mellette? Kérem, tegyék fel a kezüket. Ki van ellene? Tartózkodás. Én úgy látom, hogy elutasítottuk. B preambulum bekezdés. Ki van mellette? Kérem, tegye fel a kezét. Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. C preambulum bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. D preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, E preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. F preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva. G preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva. H preambulum bekezdés ki van mellette tehát H preambulum megkezdés ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. I preambulum megkezdés mellette, <laughs> ellene tartózkodás elutasítva. J preambulum megkezdés mellette, ellene tartózkodás elutasítva. K. Frambrum bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva. L preambulum bekezdés mellette, ellene tartózkodás elutasítva. M preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva N mellette ellene tartózkodás elutasítva ó preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva P preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva Q mellette ellene tartózkodás elutasítva, R mellette, az R mellett ki van, ellene tartózkodás elutasítva, S mellette, ellene tartózkodás elutasítva, T mellette, ellene tartózkodás elutasítva, U mellette ellene tartózkodás elutasítva, V mellette ellene tartózkodás elutasítva. Na most, mivel nem hagytunk jóvá egyetlen bekezdő sem, nem kell szavazni az állásfoglalásról, és a plenárison nem szavazunk a felhatalmazásos aktusokról. E pontnál. Most következik a hetedik napi rendi pont. Itt az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerekről van szó, a kifizetések elutasításáról és visszavonásáról, ezek feltételeiről, a közvetlen kifizetéseknél, és a feltételrendszerről a következő szavazásra ugyanígy kerül sor, tehát készfeltartással most az összes preambulum bekezdés ről szavazni fogunk, hogyha egyik sem kap többséget, akkor az történik, mint az előbb. Ki van az A mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. B preambulum megkezdés mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, C mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, D mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, E mellette ellene tartózkodás elutasítva, F mellette ellene tartózkodás elutasítva, G mellette ellene tartózkodás elutasítva, H mellette H ki van a H mellett? Ellene? Tartózkodás. I mellett? Ellen. Tartózkodás elutasítva. J mellett? Ellen. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Az I-t ellenőrizzük. I preambulum bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Továbbra is készfenntartással J preambul megkezdés mellett, ellen tartózkodás elutasítva, K preambul megkezdés mellett, ellen elutasítva, Itt megint csak okafogyottá vált az állásfoglalás. Nyolcas napi rendi pont következik, a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számla elszámolás, a biztosítékok és az euró használata tekintetében történő kiegészítésről. Megint készfeltartással szavazunk, és először a preambulum bekezdésekről. A titkárság azt javasolja, hogy egy tömbben szavazzunk, hiszen továbbra is egnyúr preambulum bekezdéséről van szó. Lehet egy tömbben szavazni? Tehát egy tömbben szavazunk az összes preambulum bekezdésről. Ki van mellettük? Egnyúr, önnek mellette kell szavazni. Jó, akkor egyenként haladjunk, mondja az elnök. A preambulum bekezdés mellette. Ellene. Elutasítva. B preambuló bekezdés mellette, ellene tartózkodás elutasítva, C preambuló bekezdés ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva, D Preambuló bekezdés mellette, ellene tartózkodás elutasítva, E Preambuló bekezdés ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Rendben. Hát megpróbáltunk, ugye többen szavazni nem sikerült, nem probléma, haladunk tovább. Következik a 9-es napi rendi pont. Az állami intervencióhoz kapcsolódó kiadások tekintetében történő kiegészítésről. Megint csak kéz feltartással szavazunk. Ápriamból bekezdés mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. B preambulum megkezdés mellette, ellene tartózkodás elutasítva, C mellette, ellene tartózkodás elutasítva, D mellette, ellene tartózkodás elutasítva, E mellette, ellene tartózkodás elutasítva, és megint csak nincs többség a javaslatok mellett, úgyhogy végül is végszavazásra nem kerül sor. Következik a tizedik napi rendi pont. a bizottság EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305-2013 Európai Parlamenti Tanácsi Rendelet kiegészítéséről. Ki van az egyes preambulum bekezdés mellett? Elfogadtuk, elutasítottuk. C preambulum bekezdés mellette ellene elutasítottuk. D mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. E preambulum bekezdés, mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. F preambulum bekezdés, mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. G preambulum bekezdés, mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Tehát gyakorlatilag itt tudtuk többséggel elfogadni egyik preambulum bekezdést sem. A 11-es napirendi pont a bizottság EU felhatalmazáson alapuló rendelete a tanácsi rendeletnek a gyümölcs és zöldség, valamint feldolgozott gyümölcs és feldolgozott zöldségek között tekintetében. Akkor induljunk újra az A preambulum bekezdés mellett ellene elutasítottuk B preambulum bekezdés mellette ellene elutasítottuk C preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. D mellette, Elena, tartózkodás, elutasítottuk. E preambulum bekezdés mellette, Elena, tartózkodás, elutasítottuk. F preambulum bekezdés mellette, Elena, tartózkodás, elutasítottuk. G preambulum bekezdés mellette, Elena, tartózkodás, elutasítottuk, ha preambulum bekerülés mellette ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk. Tehát nincsen többség mellette, akkor eljutottunk a 12-es ponthoz a napi renden. Feltelmazáson alapuló rendelet, az egy gyümölcs program keretében hozott kísérő intézkedésekhez nyújtott támogatás odaítélése tekintetében történő módosítása révén történő kiegészítéséről. A. Preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. B. Preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. C. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. D. Preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. I, E, preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Tehát itt sem nincs szükség további szavazásra. 13-as. Itt az olívaolaj ágazatot és az étkezési olajbogyó termesztő ágazatot érintő támogatási projekt, programok tekintetében történő kiegészítésekről van szó. A. Elutasítva B mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. C preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. D preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. E preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tehát folytatjuk a 14-es ponttal. Már csak két pontunk van. Itt egy felhatalmazáson alapuló rendeletről van szó, ami a magántárolási támogatásra jogosult mezőgazdasági termékekhez kapcsolódó egyes követelmények tekintetében történő módosítása révén e, történik. Az a preambulum is elutasítottuk, B mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, C preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, D preambulum bekezdés mellette ellene tartozkodás. elutasítottuk. E preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Az utolsó felhatalmazáson alapuló rendelet, ez 15-ös pontja a napi rendünknek. Itt a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok keretében végrehajtott új intézkedésekről van szó, és ezek módosításáról. A preambulum bekezdés elutasítottuk, B preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk C mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk D preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás, el, elutasítottuk. E preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tehát ebben a pontban sincs ö, többsége egyik preambulum bekezdésnek sem, tehát akkor most eljutottunk a teljes csomagról való szavazáshoz, ami a közös agrárpolitika reformjával kapcsolatban. Bové úr kérte a szót. Szóval ezután a szavazás után, ezután a bohóckodás után, ugye egészen valószínűtlen helyzet alakult ki. A trilógusban sikerült megállapodni a közös agrárpolitikáról és a felhatalmazásos aktusokról. Ezek után néhány frakció azt mondta, hogy ők nem értenek egyet, és fenntartják a saját álláspontjukat és ebből a szempontból ők következetesek voltak, ugye az ECR-re gondolok, illetve egyes szavazásoknál a liberálisokra, de azt nem tartom tisztességesnek, hogy milyen módon zsarolt az EPP frakció, amely az utolsó héten e, megpróbálta a felhatalmazásos aktusok megkérdőjelezésével, amelyekkel egyetértett eredetileg, e, megzsarolni e, a többieket, és ezzel karcsúsítani a kapot. Én nagyon sajnálom, hogy Csolos biztos e méltatlan zsarolásnak beadta a derekát. Szerintem szánalmas, hogy egy ilyen eljárással kellett végül elfogadni a közös agrárpolitikát. Nagy örömmel várom azokat, akik erre választ tudnak adni. Nyilván José Bové magánvéleményét hallottuk, mondja az elnök, hallgassuk meg a többiek véleményét is. Jegle asszony, aztán Albert Dess, tessék. Szeretném kihangsúlyozni azt, hogy minusszal szavaztam, de kedves kolléga, az, amit mi csináltunk, és az, amit én Strasbourgban kérvényeztem, és amire a koordinátornak is nagyon örülök, és az EFAP-nak is nagyon köszönöm, ezek a szövegekben való javítások voltak, amelyek politikai határozatunkban még nem szerepeltek. És mi három hétig keményen dolgoztunk a bizottsággal ezen, és a bizottság e, elfogadta a kéréseinket, tehát ezzel kapcsolatban lesz egy nyilatkozat, ami arról fog szólni, hogy a bizottság ar, ahhoz tartani fogja magát a végrehajtásban, amiről most beszéltünk, és én már most megkérem a tagállamokat és a régiókat, hogy egy az egyben valósítsák meg, ne pedig, hogy még valamit megvaló, még megváltoztassanak rajta. A Lisszaboni szerződés felhasználtuk erre. Nagyon sokak számára példaértékűek voltunk más szakbizottságok és csoportok számára. Ugyanis mi a zöldeket is be tudtuk ebbe vonni, tehát mindent ben példaértékűek voltunk, hiszen mindent, amit célként kitűztünk, sikeresek voltunk, és éppen ezért én most magam ellen szavaztam, mégpedig azért, mert biztos vagyok abban, hogy az, amit sikerült elérni, az helyes. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Elizabeth, és most még Péter Jár, Albert Dess, Agnyú kolléga, és még mások. Tessék, Jár kolléga. Tehát először is parlamenti szempontból Bové úr izgalmát nem tudom megérteni, hiszen ez egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus, és ezért ez kötelességünk itt ebben a bizottságban, hogy megvizsgáljuk ezt a jogi aktust, és nem véletlenül van visszautasítási jogunk, hiszen megvizsgáltuk itt a bizottságban, és nem voltunk vele elégedettek, és a bizottsággal keményen harcoltunk, és tárgyaltunk, és van egy eredményünk ezáltal, amivel elégedettek lehetünk, a bizottság elmozdult álláspontjáról, és gyakorlatilag eredményt sikerült elérni és ez egy nagyon fontos példa arra, hogy a jövőben hogyan tudunk a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal eljárni a bizottság és a parlament vonatkozásában, és én azt gondolom, hogy minden biztos nagyon jól tenni, hogyha a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat ilyen módon készíteni elő a parlamenttel, hogy azok után elfogadásra kerülhessenek. Tehát a visszautasításra vonatkozó jog, amit hogyha megnézem ezt a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, akkor azt azt kell, hogy mondjam, hogy te elégedett voltál, ez a te jogod, de mi meg elégedetlenek voltunk, ez meg a mi jogunkban áll. És éppen ezért most elégedettek lehetünk, hogy ez elfogadásra került, és ezért nem értem, hogy miért vagy ezért, hogy fel izgatva, hiszen sokkal rosszabb lenne az, hogyha minden csak úgy átintenénk, hiszen én azt gondolom, hogy a demokrácia alapján nagyon is elégedettek lehetünk ezzel a folyamattal, hogy ez így történt, és a jövőben is emellett kellene maradnunk. Akkor most Albert Dess kap szót, de még azért emlékeztetném önöket arra, hogy ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vezettek ehhez az uh, eszmecseréhez itt, mert hiszen itt különböző kollégák véleményeit kell, hogy figyelembe vegyük, ami alapján elmozdultunk a politikai állásfoglalásunktól. Például a proteinekre gondoljunk, ami például nem beszéltünk a 0,3-as koeficiensről ezzel kapcsolatban. És a munka, amit elvégeztünk, ha de emlékeztessek rá, nem tért el a megegyezéstől, hanem a megegyezést valósítja meg a gyakorlatban. Albert Desz következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és kedves kolléga Bové. És minden értékelésem ellenére, amit személyesen önnel szemben kinyilvánítok. Nem értem, hogy most mit mondott el, hiszen a zöldek azok mindig a bázisdemokráciát ö, hirdetik, és most pedig a bázisdemokráciát itt a parlamentben kérdőjelezik meg. Én ezt nem értem, amikor egy ilyen csoporttól érkezik egy ilyen felszólalás, hiszen a Lisszaboni szerződések alapján jártunk el, és mi itt a szakbizottságban szavaztunk ezzel kapcsolatban, és amikor valamilyen állásfoglalást elfogadunk, akkor nagyon fontos az, hogy amikor itt elfogadunk eh, valamit, akkor a szavazáson legyünk itt, és a zöldek részéről sajnos senki sem volt itt az, el, az elfogadás során, és a Lisszaboni eh, szerződés eh, kapcsán nagyon fontos az, amit egyébként jár kolléga elmondott, hogy azt tettünk azt tettük csak, amit a Lisszaboni szerződés lehetővé tett számunkra, és nem lett volna értelme annak, hogyha mi együttdöntéssel, együttdöntési joggal rendelkezünk, és ezzel nem élünk a Lisszaboni szerződés kapcsán. És nagyon sok szakbizottság egyébként felnézett ránk emiatt, és azt gondolom, hogy ez a jövőben oda fog vezetni, hogy a bizottság sokkal óvatosabban fog a delegált jogi felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kapcsán a parlamenttel szemben fellépni. E e még további neveket is látok a felszólalók listáján. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy még egy koktélt is szeretnénk inni az ülésünk után, tehát ne nagyon vitatkozatok, hanem inkább szóljatok röviden hozzá. Egy nyú kolléga, tessék! Nem szeretnék senkit sem itt tartani és megakadályozni, hogy kocincson, de nem értek egyet Albertel ő azt mondta, hogy a bizottság most óvatosabb lesz a delegált aktusok készítése terén. Szerintem nem. Láttuk, hogy mit tesznek, mi a dolgok Létrehoznak egy delegált aktust, és a, ezután lehetővé teszik, hogy ez lehetővé teszik, hogy azt tegyék, amit kívánnak. És ezért csodálkozom, hogy a hatos pontot ez a szakbizottság nem támogatta. Most mi történt? Ez kirakott politika, és a az eredeti dokumentumok, amelyek angol nyelven egyébként nem jelentenek semmit. Én legalább emelt fővel mondhatom, hogy mindenkit próbáltam meggyőzni, hogy ne így tegyen, és én voltam az első képviselő a parlament történetében, hogy ki erőszakoltam egy szavazást a delegált aktusok ellen. Gladfelder, majd Oslin következik. Az európai jog teljesen egyértelműen fogalmaz a delegált jogi aktusok keretében az alapjognak a nem lényegi elemei szabályozhatóak. non essential elements of the basic act. magyarán a delegált jogi aktus keretében az alapjogszabálynak a végrehajtásáról az implementációjáról lehet rendelkezni de a delegált jogi aktus nem módosíthatja az alapjogot. Most itt ez történt. Ha másban nem, néhány esetben ez egész e, nyilvánvalóan bizonyítható, például éppen az elnök úr által is említett koeficiensek kérdésében. Megítélésem szerint ezt a jogszabályt az Európai Bíróság előtt meg kell támadni. Ez nem jogszerű. Ilyen módosításra nem lett volna lehetőség a delegált jogi aktusok keretében. Veszélyes precedens teremt, mert a parlament társjogalkotói jogkörében elfogadott jogszabályok a delegált jogi aktusok keretében ilyen eljárás mentén módosthatóak lehetnek a jövőben. úgyhogy sokkal helyesebb lett volna most a parlament társjogalkotói jogkörének megvédése érdekében is ennek szempontjából is hogyha itt kifogást emeltünk volna. köszönöm szépen! Martin Osling e poi Britta Remers. Martin Osling, Britta Remers. Igen, hát ez a konzervatívoknak e, furcsa előadása volt, főleg Albert Desznek múlt héten. Hát ha az ember kedves akar lenni, akkor azt mondja, hogy színház volt, ha meg csúnyán, akkor meg azt kell, hogy mondja, hogy, hogy fura, hogy Európa ellenesekkel együttes dolgot, közös dolgot csinálnak, és hogy a bürokrácia minden szempontjából minden hibás, és hogy ki tudja, hogy kívül mi mindent fog ez okozni. Tehát Albert vagy az ember felvállalja azt a reformot, amit az ember kiváltott, és belátja azt, hogy egy kicsit bonyolultabb lesz, mint ahogy gyakorlatilag kezdetben erre számított, és akkor a parlament parlament ezt viseli, és a végén viszont végig harcolja a dolgot, mert ez is hozzátartozik a játékhoz, de az nem lehet, hogy a Fekete Péter csak úgy átnyomjuk a bizottsághoz, és azt mondjuk, hogy hát, hogyha nem jött össze, és a bizottság majd egy év múlva felülvizsgálja, hiszen így is úgy is felül kell, hogy vizsgálja akkor azért egy szóval, tehát vállaljuk fel, Agyú úr, eh, Aberdez és eh, eh, Brita, hát ez egy nagyon furcsa koalíciót látok, ami nem egészen európai, mert hiszen vagy az ember felvállalja a dolgokat, és utána a közös reformainkat közösen felvállaljuk, de az, hogy a, hogy a gazdáink hátán politikai játszadozásokat folytassunk, ezt elfogadhatatlannak tartom. Britta, Tied a szó. Először is én a delegált jogi aktusoknál koherensen cselekedtem az eddigi szavazási viselkedésünk kapcsán, ami nem változt, nem változtattam, hiszen az első pillér kapcsán is ugyanúgy szavaztam, holott időközben változtak a dolgok. Igen, és valóban a demokráciánál többségi dolgokat kell kialakítani, és a, azt kell tiszteletben tartani, amit a többség felvállal, és hogy a, nem lehet azt mondani, hogy az Európa az egy diktatúra, ahol mindenkinek valamilyen véleménye van, hanem egy olyan hely, ahol sok vélemény egymás mellett megállhat, és ez is hozzátartozik a demokráciához demokrácia kultúrájához. Tehát én nem látom be azt, hogy ez az alibi eszmecsere itt most lezajlik, mert ez sokkal többet árt nekünk itt a parlamentként, hanem én azt gondolom, hogy jobb lenne elmondani, hogy volt lehetőség arra, hogy ellent mondjunk, eh, hiszen delegált jogi aktusról van szó, és mindenki a saját lelkismerete alapján szavazott, hiszen erre választottak meg minket, és mi pedig nem egyszerűen csak a frakciónk vagy a, eh, vagy a pártunk után megyünk, amit ők mondanak, hanem igenis azt mondjuk, hogy tiszta lappal kell indulni, és ahogy ezt egyébként a legelején is megtettük, hogyha azt mondtuk, hogy a reform kapcsán több bürokráciát nem tudunk felvállalni, illetve hogy azt mondtuk, hogy ha a cleaning bekerül az első pillérbe, akkor azt nem tudjuk felvállalni. Tehát, mert mi azt mondtuk, hogy a greeninget egy észszerűen a második pillérben kellene végre hajtani, és hogy ezért anti-európaiként állítsanak be, hát ez, ezt nem tartom megfelelő dolognak. Jim. Köszönöm, Jim Nicholson, majd Albert Dess. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon közelről érintett az, amit Brita mondott, és köszönet Zsozénak, hogy elismerte, hogy mi kitartottunk koherensen, következetesen a álláspontunk mellett Brita, úgy gondolom, hogy ez egy jelentős figyelmeztetés a jövőbeli felhatalmazásos aktusokkal kapcsolatban. A parlament a tárgyalások során azért aggódott, mert múlt júniusban már a politikai megállapodás megtörtént, és ezek az aktusok nem tükrözték a mi aggájainkat úgy gondolom, hogy a parlamentnek le kell vonnia a, a tanulságokat. Igazából úgy gyerekek vagyunk a, a e, játszótéren, és a, a e, bizottság sokkal e, dörzsöltebb az ilyen ügyekben. Igazából csak minimálisan változtatott a bizottság a hozzáállásán. Úgy gondolom hogy regionális és tagállami szinten kellene majd ugye alkalmazni a gazdák számára azt, amiről megállapodtunk, az lenne, hogy a, a kívánatos, hogy kevesebb legyen a bürokrácia, meg az adminisztráció, és közben meg ugye azt tapasztalhatják, hogy éppen, hogy növekedett az. Kicsit most már késő van, ahogy Brita is mondja, már egy csomó víz lefolyt a folyókon. Az új szakbizottságnak eh, van már csak lehetősége a bizottság azt ígérte, hogy 12 hónap múlva áttekinti újra ezeket az aktusokat, és talán hosszabb távon ez az igazi lehetőségünk, hogy egy ilyen fel, félidős felülvizsgálatnál egy kicsit korábban bele tudunk majd nyúlni a dolgokba. Köszönöm szépen. Albert Desz következik, aztán Kapulasz kollega és Jegle asszony zárja. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért jelentkeztem még egyszer, mert uh, Holzling uh, kolléga szemrehányását visszautasítom. Én nekem nem kell ilyen kioktatás a szavazati eljárásunkat, illetően én már 15 éve az európai gondolatot követem, 15. életévem óta az európai uh, eszmékért harcolok, nekem nem kell, hogy itt ezt megkérdőjelezzék ilyen módon. Tehát majd meglátják, hogy egy nagy csodát fogunk látni, nem pozitív csodát, hiszen én világos vonalvezetést támogattam, és meghajoltam a frakció akarata előtt. Én kezdettől fogva azt szerettem volna, hogy a greening ne kerüljön be az első pillérbe, hanem a második pillérbe, és hogy ott észszerű agrár lépéseket tegyünk. És a 90%-kal meghozott döntésre került sor itt a parlamentben, amiben kimondásra került, hogy nem kíván a parlament új fizetési mechanizmusokat bevezetni, és ezért most pont ezzel gyakorlatilag belekerült az első pillérbe a greening, és éppen ezért szavaztam néhány pontot illetően máshogy eltérően, mert én a vonalamhoz hű maradtam. És többször is szavaztunk, és később ki fog derülni, hogy hatalmas problémáink lesznek még ebből. Én már beszéltem a hatóságokkal a hétvégén, akik elmondták világosan, hogy nem az IFAP frakció javaslatai fognak okozni, okozni több bürokrációt, hanem a bizottság javaslatai hatalmas cirkusz lesz még ebből, hiszen a tájképi elemeket felértékelni még egy nagyon nagy dolog lesz, nagyon sok tapasztalatra lesz még szükségünk ezzel kapcsolatban. Meg fogjuk állapítani, hogy egy olyan agrárreformot fogunk így kihozni, ami gyakorlatilag nagyon nagy felfordulást fog még okozni. Luis, aztán Elizabeth. Káros kollégás! Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársak! Minden egyéni vélemény tiszteletre és megbecsülésre méltó, de végül is nagyon büszke vagyok európai parlamenti képviselőként arra, hogy milyen szerepet töltött be az EP ebben a folyamatban Az Európai Parlament az együttdöntési jogkörével tudott élni a mezőgazdasági téren is, hiába jósolták az ellenkezőjét. Úgyhogy, kedves kollégák, én különösen büszke vagyok arra, hogy milyen felelősen jártunk el ma az európai mezőgazdaság érdekében, a gazdák Európa érdekében léptünk fel. Köszönöm szépen, Luis, Elizabeth, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. És én azért most csodálkozom itt a zöldektől érkezett kollégáknak az elmondásai, tehát Hajzling kolléga. Velem évek óta nem történt meg soha, hogy egy valamiféle minisztériumi igazgató engem ilyen módon ordított volna le, Baden-Württembergből történt meg, tehát Szabeszre leordított, csak azért, hogy értsék, hogy itt egy teljesen új helyzettel állunk szemben. És ennek ellenére elmondtam neki, és itt is elmondom, hogy nem utasítok emiatt valamit vissza, mert én egy dolgot nem szeretnék. Mi egy politikai megegyezéshez hozzájárultunk. A, a delegált jogi aktust pontosan végigolvastam, ezt egyébként nyilvánvalóan önök nem tették meg, és ebből kiderült, hogy mit szerettem volna elérni a módosító indítványaimmal. És kiderült, hogy különbség van a dolgok között, és harcoltam azért, hogy ez a különbség ez csökkenjen, és nem valamiféle alapnyilatkozatban, hanem egyes részletkérdésekben változtak meg dolgok. És ezért én azt mondtam, hogy mindenki a saját vonalait nézze végig, és dolgozzon rajta. És nekünk Lisszaboni szerződés alapján kötelességünk, de jogunk is az, hogy ezt megtegyük, és ezt a jogunkat, ezt megtettük. És kedves elnök úr, ez volt 15 év után az utolsó hozzászólásom. Nagyon köszönöm 15 eltelt év óta minnyájuknak, nagyon köszönöm a titkárság munkájának is, és az elnök úrnak is, ahogy vezette az üléseinket, és ahogy ma is egyébként ezt megtette. Köszönöm. Grazie, Elizabeth. Köszönöm, Elizabeth. José Bové kapszót. Nem kívánom ezt a vitát újból felgerjeszteni. Senkit nem támadunk, vagy támadok, világosan szólok most Nekem ez valójában politikai vita a választást illetően. Albert Dess világosan beszélt, köszönöm az utolsó hozzászólását, amelyben elmondta, hogy a munka, amit végzett azért, hogy szabotálja az utolsó javaslatot, annak az volt a célja, hogy a zöldítést megtámadja az első pillér jegyében vagy alatt. Ez világos, itt semmi kettősség nincs, vagy kétértelműség. Nem tartottam normálisnak ezt a módszert, de ez politikai választás volt. A demokratikus eszközök ezt megengedik, ezt tudomásul veszük, ezzel nincs gondom, de Reidmer asszony nem értette meg az előbb, amit mondtam. Azt mondtam, hogy ő és a frakciója következetes volt, nem volt ezzel problémám, hanem inkább az egész probléma lényege agaszt engem a zöldítést, és az a záradék, amely lehetővé teszi, hogy egy év múlva ezt felülvizsgáljuk, és ez igazi veszélyt jelent. Ez azt jelenti, hogy azok az intézkedések, amelyeket megszavaztunk, ezek most felfüggesztett intézkedések lognak a levegőben, ezek átmenetiek, és még nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a következménye annak a politikának, amelyet eh, a mezőgazdaság érdekében teszünk, ennek az új politikának. És eh, júliusban, eh, július 7-én lehet, hogy majd az új parlament rájön arra, hogy tévedtünk, és feltételezem, hogy a szabadságolás után újra kezdjük a munkát, átgondoljuk, és remélem, hogy mindannyian együtt leszünk itt ismét júliusban. Köszönöm. Köszönöm, szerintem mindenki kifejezte a véleményét egyébként évekig együtt dolgoztunk, nagyon sok jogalkotási munkát végeztünk és döntöttünk, és mindenképpen egyetértek azzal, amit egyik kollégánk mondott, büszkének kell lennünk arra a munkára, amit a parlament végzett, hiszen alkalmunk volt arra, hogy bebizonyítsuk, az Európai Parlamentnek hatékony szerepe volt, vannak köztünk olyanok, akik másfél, akik reformot akartak, a reformot végrehajtottuk mindenki kötelezettségvállalásával, és szerintem ez látható a parlamenten belül. A parlament észrevette, hogy mi milyen fontos munkát végeztünk. Most pedig kocintunk, és Köszönöm a támogatást, elnézést kérek a hibákért, amelyeket esetleg elkövettem. Még Albert szeretne hozzászólni. Köszönöm. Elnök úr, mielőtt lezárná az ülést, hát ezért a jó ízléshez hozzátartozik az is, hogy én, mint a az EVP csoportjának a vezetője. Megköszönjem az elnöknek, az alelnöknek és az összes kollégának, Hajzlin kollégát is belevonom egyébként, tehát senkit sem zárok ki ebből az öt éves együttműködésért, és nagyon örülök annak, hogy közösen nagyon sok mindent el tudtunk érni, hogy nagyon sok szavazást, nagy egyetértésben tudtunk megtenni, és hogy főként azoknak a kollégáknak és kolléganőknek, akik talán jövőre már nem lesznek itt ebben a bizottságban, hiszen nem tudhatjuk, hogy ki lesz itt és ki nem, lesznek olyanok, akik nem is jelöltették magukat, az ő számukra minden jót kívánok, és nagyon-nagyon nagy köszönet ezért a hosszú éves együttműködésért. Köszönöm szépen! A bizottság következő ülése július 7-én lesz. Azoknak, akik még mindig velünk lesznek, nagyon sok sikert a választási kampányhoz, és most pedig meghívom önöket egy kocintásra.